vissza. Ezzel összefüggésben munkahelyeket kell teremtenünk a fejlődő országokban, és az emissziót is csökkentenünk kell. Elnök, köszönöm Krész kolléga, most a foglalkoztatás ügyi, szociális ügyi szakbizottság nevében Beresz asszony kap szót.